Szeretném a jogi bizottsághoz továbbítani ezt a kérést. A következő ügy a néppárttól különféle indítványokat kaptam, és pedig parlamenti delegációk és cserelátogatások tekintetében. Itt a személyekről olvashatunk,